Sir Robert, can we start? Sir Robert, kezdhetjük? Remek. Csak az engedélyét akartam kikérni. No, no, I, I did that because every... Azért tettem ezt, mert minden alkalommal ő érkezik először, és most meg akartam előzni. Minden esetre kezdjük a munkát, úgy látom, hogy mindenki itt van. Az a megtiszteltetést és öröm ért, hogy bemutathatom Krisztián Leffler urat, aki a külügyi szolgálat igazgatója, az amerikai földrészért felelős. A kubai helyzetről fog beszámolni, de nem csak erről, hanem más latin-amerikai fejleményekről is. Öné a szó. Köszönöm szépen. Remélem, hogy Örömükre szolgál majd, hogy eljöttem, számomra ez megtiszteltetés. Röviden szeretnék beszámolni arról bevezetőmben, hogy hogyan is állunk a különböző folyamatokban, amelyekben megpróbáljuk konszolidálni a kapcsolatainkat, a szerződéses kapcsolatainkat, és ezeket magasabb szintre emelni Latin Amerikában. Az új szereplő ebben a játékban Kuba. A tanács a közelmúltban a bizottságnak és a külügyi szolgálat intézményeinek olyan iránymutatást adott, hogy kezdje meg a politikai párbeszédről és együttműködési megállapodásról a tárgyalásokat Kubával. Ellenmondásos kérdés ez, és hosszú ideig tanakodtak a tagállamok, még mielőtt úgy döntöttek, hogy megteszik ezt a lépést. Nagyon fontos hangsúlyozni, hogy ezeknek az iránymutatásoknak a célja, illetve a Kubával való megállapodásnak a célja, ahogyan ez egyébként a tárgyalási mandátumon is szerepel, nem az, hogy alapvetően változtassuk meg Kuba irányában a viszonyunkat, hiszen továbbra is az a célunk, hogy ezt a megközelítést fenntartsuk. Az EU politikájának alapvető céljai hosszú ideje ismeretesek Kubával kapcsolatosan. Nevezetesen az, hogy támogassuk a változást, a modernizációt ezen a szigeten, illetve, hogy megvédjük az emberi jogokat és érvényesítésüket elősegítsük, hogy a kóbaiak nagyobb körben tudják gyakorolni alapvető jogaikat. Ez a cél változatlan. Egyértelmű a tanács iránymutatásaiból is, hogy továbbra is ez az alapvető cél a jövőben a tárgyalások során. Miért ez a változás? Alapvetően ennek az az oka, hogy Kubában változik a helyzet lassan, és tudjuk, hogy türelemre van szükség, és háttér tudásra ahhoz, hogy az ember valóban észlelje ezeket a változásokat, de változások történnek, ez tény. Helyenként nagyon fontos változások, a gazdaság területén, a társadalom felépítésében, illetve bizonyos tekintetben, bizonyos mértékig a politikai jogok és a politika természete általában, ezek is olyan téma, ahol előrehaladás történik. Szeretnénk, hogyha még tovább menne ez a folyamat, és gyorsabban bontakozna ki, de csak annyit tehetünk, hogy megvizsgáljuk, hogyan tudunk hozzájárulni ehhez a változási folyamathoz, ez a célja a megállapodásnak. Vagyis, hogy bizonyos kereteket alakítsunk ki, azt majdnem azt mondtam, hogy erősebb kereteket, de mivel még egyelőre nincsenek, nincsen szerződésünk Kubával, ezért nincs is semmiféle keret. Tehát létre kívánjuk hozni ezt a keretet, amelynek keretében a párbeszéd megindulhat, illetve az együttműködés olyan célok tekintetében, mint például a, vála- a változások elősegítése, nagyobb részvétel a társadalom életében, dinamikusabb változások a kubai állampolgárok érdekében. Az Európai Unió egyébként már hosszú ideje együttműködik Kubával, 25 éve. Ez alatt az időszak alatt voltak megszakítások, de 2008-ban újra indult az együttműködés, és reméljük, hogy ezt az együttműködést struktúráltabbá tudjuk tenni, és célzottabbá. Párbeszédet folytatunk Kubával, magas szintű politikai párbeszédet nem túl rendszeresen, rendszeresebb ennél a szakmai egyeztetés olyan témákban, mint a mezőgazdaság, az éghajlatváltozás, a katasztrófák megelőzése, illetve politikai kérdések, mint az emberi jogok például. Szeretnénk ezt a párbeszédet is megerősíteni, szélesebb alapokra helyezni, mint korábban. Különböző területeken, tehát politikai területen, szociális területen és szakmai területeken is szeretnénk színvonalosabbá tenni ezt a párbeszédet. Azután van egy másik oka is annak, hogy az intézményektől, a külügyi szolgálattól és a bizottságtól megkértük ezt a tárgyalási megbizatást, az az, hogy elvben az EU álláspontja évek óta ismeretes. Hogy őszinte legyek, ennek az elvnek a gyakorlati alkalmazása a tagállamok részéről, sok tagállam részéről eléggé sokszínű volt, hogy ezzel a szóval éljek. A tagállamoknak több mint a fele kétoldalú megállapodást, egyetértési nyilatkozatot, egyéb nyilatkozatot írt alá Kubával, megindítva a párbeszédet és a, az együttműködést, amely néha támogatja azokat az elemeket, amelyeket az Európai Unió álláspontja és politikája is megcéloz. Más esetekben nem olyan szorosan kapcsolódnak ezek a megállapodások ezekhez a célokhoz. Ezért mi úgy gondoljuk, hogy ez a fajta közös vállalás hozzájárul ahhoz, hogy nagyobb mértékben összehangoljuk a jövőképünket, már ami az EU hozzáállását illeti Kuba ügyében. Gondolom ez mindannyiunk érdekét szolgálná elsősorban Kuba és a kubai nép érdekét az Európai Unióval való kapcsolat fenntartásában. Hogyha következetesebb a megközelítésünk, ez elő fogja segíteni mindenkinek az érdekeit. A tanástól február 10-én kaptuk meg a tárgyalási megbizatást. A kubai kormányjal közöltük, hogy ennek nyomán felhatalmazást kaptunk arra, hogy megkezdjük a tárgyalásokat. Megkaptuk a részükről a hivatalos megerősítést, hogy ők is készen állnak a tárgyalások megindítására. Ezek még nem kezdődtek meg. Ennek egyszerű oka van, egyszerűen nem tudtunk megfelelő napot találni erre. Megpróbálunk egy olyan időpontot kitűzni, amely alkalmas az Európai Unió képviselői számára, illetve a kubai tisztviselők számára is. Hogy meg tudjunk indulni egy olyan úton, amely remélhetőleg a megállapodáshoz vezet. Elnök úr, ha megengedi, nagyon röviden beszámolnék arról, hogy különböző más folyamatban lévő folyamatok hogyan is állnak. kétféle tárgyalási kontextusról szeretnék beszámolni. Március 21-én Brüsszelben találkoznak a Mercosur kereskedelmi főtárgyalói a kereskedelmi főigazgatóságon dolgozó munkatársaimmal, felmérve, hogy hol állunk a kölcsönös liberalizálási ajánlatok ügyében hogyha ez elégséges, kielégítő, akkor új dinamikát tudunk adni az EU-Mercosur tárgyalásoknak, vívve ezt a folyamatot. Remélhetőleg sikeresen le is zárul majd ez, relatíve a közeljövőben. Még mindig vannak jelentős nehézségek a Mercosur országok körében, annak meghatározásában, hogy milyen ajánlattal élnének. Hallottunk már erről az ajánlatról, de még nem láttuk. Továbbra is megerősítésre vár, hogy ez olyan ambiciózus ajánlat, ami az utolsó tárgyalási körnek megfelelő alapot adhat. Reméljük, hogy ez így van, de nem vagyunk erről teljesen meggyőződve. Bizonyos vagyok abban, hogy a hét végén tartandó megbeszélés után a kereskedelmi főigazgatóságon dolgozó kollégáim beszámolnak majd a tárgyalások állásáról. Mi a magunk részéről készen állunk arra, hogy aktívan tovább vigyük ezt a folyamatot. Ami a párbeszédet és az együttműködést illeti, tehát a kereskedelmen túlmutató kérdéseket. Itt még van néhány nyitott ügy, de ezek e, e, viszonylag kisebb súlyúak ahhoz képest, amely kérések még nyitva állnak a kereskedelmi területen. Jövő héten Ekvádorban tartjuk a második hivatalos tárgyalási kört illetve fordulót, arra nézve, hogy Ekvádor bekapcsolódna a Kolumbiával és Perúval kötött több oldalú kereskedelmi megállapodásba. Az első hivatalos forduló januárban volt, ezt eh, az előző év második felében több eh, meg előkészítő ülés előzte meg. A folyamat ígéretes. Ekvádor részéről eh, úgy látszott, hogy pontosan felismerik, mire van ahhoz szükség, mit kell tenniük, hogy a Kolumbiával és Perúval már létrehozott közös kerethez kapcsolódjanak, de azért vannak még kihívások. Mert az ekvádori oldal szeretett volna kiemelni bizonyos kérdéseket, területeket, ahol úgy gondolják, hogy Ekvador különleges elbánást érdemel, mivel szociális és gazdasági különbségek mutatkoznak köztük és Peru, illetve Kolumbia között. Továbbra, továbbá vannak bizonyos nem tarifa jellegű akadályok is a kereskedelemben, Ecuador tekintetében, ezek merültek fel az elmúlt hónapokban, és ezért nem tudunk olyan gyorsan haladni, ahogyan szeretnénk, vagy ahogyan azt reméltük a tárgyalások megindításakor fel kell mérnünk újra a helyzetet a második tárgyalási forduló után. Ez egyébként jövő héten lesz Kítóban. Két további meglévő keret továbbvitelén dolgozunk Mexikóval és Csillével összefüggésben. Ami Mexikót illeti, létrehoztunk egy EU-Mexikó közös munkacsoportot, amely a globális megalapodás három pillérét vizsgálja. Ez a három pillér az együttműködés, a párbeszéd, illetve a kereskedelem és gazdaság. A közös munkacsoport utoljára Mexikóvárosban február közepén találkozott. Jelentős haladást sikerült elérni a tekintetben, hogy meghatározzuk a közös képünket arról, hogy a jövőben egy továbbfejlesztett globális megállapodás hogyan is néz neki. A következő hónapokban lesznek további eszmecserék, illetve találkozók, ezek közül több virtuális lesz, videokonferencia, illetve tavasszal még személyes találkozókat is el tudunk képzelni, és egy közös jelentést szeretnénk még a nyár során, vagy még az előtt, illetve az őszi időszak előtt kidolgozni, amely ajánlásokat tartalmaz az EU-ban és Mexikóban a politikai vezetők számára a megállapodás kibővítésének hatáját illetően. Szeretnénk, hogyha a mexikói fél is olyan ambíciózus lenne, mint mi. Tavaly szerették volna az Egyesült Államokkal kapcsolatos folytatott TTIP tárgyalást integráltabbá tenni, sem az Egyesült Államok, sem pedig az Európai Unió nem szánta ezt többoldalú megállapodásnak. A CITA és az SPA megállapodás Kanadával is olyas valami volt, amelybe szeretett volna bekapcsolódni Mexikó. Az elmúlt 12 évben a Mexikóval való együttműködés jól működött, és felismerjük, hogy az EU-Kanada tárgyalások fényében és az amerikai tárgyalások fényében Ideje, hogy ambiciózusabbak legyünk Mexikó vonatkozásában is. Meggyőződésünk, hogy az erről szóló jelentés majd a közös ambíció szintjét meghatározza, és ez alapján a bizottság szolgálatai ősszel ki tudnak dolgozni egy javaslatot. Persze egy hatástanulmányt is el kell végezni, illetve előkészítő lépéseket, de akkor már elkészülhet egy tárgyalási mandátumjavaslat, ami év végén vagy jövő év elején a tanács elé kerülhet. Csillével egy kicsit jobban le vagyunk maradva. Megállapodtunk, hogy a társulási megállapodást bővíteni kell. Az elmúlt időszakban, egy hónappal ezelőtt Csillétől kaptunk egy javaslatot ezzel kapcsolatosan. Ez egy kicsit kevesebb, mint amit reméltünk, és most tárgyalunk a csilei hatóságokkal, annak érdekében, hogy kiderüljön, tudjuk egy kicsit fokozni az ambíció szintjét, ami közelebb áll a mi elképzeléseinkhez. Olyas valamire gondolunk, mint a Mexikóval kötött megállapodás, vagyis hogy ambiciózusabb, szélesebb körű megállapodásunk legyen a Csendes-óceáni Szövetség mind a négy tagjával, Peruval és Mexikóval ez már sikerült, Csillével és Mexikóval tárgyalunk. Csillével egy kicsit hosszadalmasabbak ezek a tárgyalások. Minden esetre szeretnénk, hogyha az év vége, jövő év eleje magasságában már pontosabb elképzeléseink lennének arról, hogy Csillével, kapcsolatban hogyan tudunk tovább lépni. Elnézésre egy kicsit elhúztam az időt, de szerettem volna világosan tájékoztatni mindenkit a tárgyalások állásáról. Köszönöm, Franka úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, hogy megjelent önök előtt, mi előttünk, és hogy beszámolt a latin-amerikai helyzetről ebben a vitában. Már nagyon vártunk az ön beszámolójára, ezért nagyon is érdemes, hogy ne veszítsük szem elől a prioritásokat és az orientációt, különösen eh, az Európa-Latin-Amerika kapcsolatokban. Kubával szeretném kezdeni, elmondta, hogy a tanács döntése annak köszönhető, hogy Kubában változások eh, következtek be, alapvető változást feltételez egy ilyen megállapodás és az együttműködés megindítása. Eddig még nem volt ilyen megállapodás Kubával. Tudja, hogy mi az Európai Parlament álláspontja az emberi jogokkal kapcsolatosan, és az elmúlt években a Szaharov díjat is ilyen értelemben adtuk ki, és úgy gondoljuk, hogy több anomáliát tártunk fel Kubában, emberi jogi területen. Az Európai Parlament nem fog akadályt támasztani a mandátum betöltése tekintetében, ha valóban kézzelfogható változások történnek Kubában, például Luis Anyes ügyében. Ezzel együtt szeretném elismerni, megismerni az ütemtervet a kubai megállapodás tekintetében. A közös tanácsi álláspont alapján járnak el, és hogyha ezeket a tárgyalásokat sikerrel zárják, majd a parlamentnek is meg kell erősítenie a megállapodást. Ekvádorral kapcsolatosan, vagyis hogy ők is szeretnének csatlakozni a Kolumbia-Peru megállapodáshoz, ez megelégedettséggel tölt el. És nagyon jó hír, hogy megkezdődik a második tárgyalási kör, és fel tudják hívni az ekvádori hatóságok figyelmét a jogbiztonság, a befektetések, vállalkozások biztonsága fontosságára ebben a második fordulóban. Ami a harmadik témát illeti, a Mercosurral való tárgyalásokat, én vagyok ennek a jelentéstevője, vagy fő felelőse ennek a területnek. Egy kicsit frusztráló az a helyzet, hogy 2004 óta nem igazán tudtunk előre haladni, és nincsenek konkrét perspektívák, amelyekkel le tudnánk zárni azt a tárgyalási kört, amelyel megintottuk ennek a megállapodásnak a tárgyalását. Ez egy átfogó megállapodásnak indult, és szeretnénk tudni, hogy milyen elvárásaink lehetnek azzal kapcsolatosan, hogy március 21-én konkrét javaslat szülessen, amivel meg lehet oldani ezt a helyzetet. Azután a, a mexikói társulási és a csilei társulási megállapodások megújításával kapcsolatosan. Pontosan tudja, hogy mi az álláspontom. Az EU-szelák csúcs találkozó tavaly januárban a munkacsoportoknak mandátumot kapott, adott a megállapodások témájának kidolgozására a jövőre nézve és nyilvánvaló, és nem is rejti senki véka alá, hogy Mexikóban jelentős alkotmányos reform történt, és ez alapján jobban reménykedhetünk abban, hogy az európai vállalatok kihasználhatják az energiaszektorban a vállalkozás lehetőségét. Ezen az úton tovább lépve tudjuk, hogy hosszú út el még előttünk, Elnézést, elnök úr, hogy ilyen sokat beszélek, de ha már Latin Amerika napirendre került, szeretném kihasználni ezt a lehetőséget, hiszen nagyon sok kérdésem van, úgyhogy szeretném befejezni a felszólásomat. Vagyis az Egyesült Államokkal való megállapodáshoz akarják kapcsolni a mexikai megállapodást, de a mexikai megállapodás szerintem sokkal könnyebb lesz végrehajtani, illetve létrehozni. Szeretném, ha nem volnánk olyan távol a céltól, és itt is tudnánk szolgálni, ugyanúgy, mint a TTIP tárgyalásokban az európai vállalkozások érdekeit. Ami pedig Csillét illeti, ezt is nagyon fontosnak tartom, amin érdemes elgondolkozni. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, Jánész úr. Speaker Sayud. Jönnek a többiek, akiktől azt kérem, hogy három percben foglalják össze a mondani valójukat. Jánnyez úr. Los 20 compañeros que están esperando turno para hablar. Vagy 20 jelentkeztek még, úgyhogy remélem, hogy mindenkinek jut idő, ezért rövid leszek. Először is köszönöm, hogy megjelent itt, és beszámolt a helyzetről. Ez nagyon nagy érték számunkra, 40 éve hallom, hogy elegánsan beszélnek diplomáciai nyelven ezekről a kapcsolatokról, és semmi nem történik, csak a szavakban. Úgyhogy nagyon jó volna látni, hogy a tények szintjén is történne valami másodszor. Szeretnék Szalafranka úrnak köszönetet mondani, hogy idézte egy megszólalásomat. Pontosan ismeri az álláspontomat. Engem is kiutasítottak Kubából, amikor pedig érvényes vízumom volt. Nem tudja elképzelni, hogy mennyibe került nekem ez a vízum. A minimum az, hogy visszaadják nekem ezt a pénzt, hiszen gyakorlatilag kirabolta. Majdnem ezer euróba került. Nagyon fontos jelzés volna kubai oldalról, hogyha azt mondanák, hogy a bizottság, illetve az európai tárgyalások és az európai parlament tagjait nem tagad, nekik nem tagadhatják meg a belépést Kubába. Tudom, hogy ez kapcsolódik a titkos rendőrség munkájához is, de ez már előrelépés volna. A legnagyobb irónia, hogy ez a kiutasítás nem is az én személyem ellen irányult, hanem a képviselői minőségemnek szólt. A Mercosurral kapcsolatosan is szeretnék szólni. Ez nagyon fontos tárgyalás. Nem nekem kell ezt még egyszer hangsúlyoznom, ennek a jelentőségét. 2014 márciusában, amikor gyakorlatilag lezárul a parlamenti ciklus, továbbra sem tudjuk, hogy milyen dátumra számíthatunk, hogy mikor zárulhatnak le a Mercosur tárgyalások. Ezt nagyon sajnálatosnak tartom. Az, hogy nincsen egy időpont, az még elfogadható. De azt nem szeretném hallani, hogy kudarcot vállottak a tárgyalások. Mindannyiunk számára nagyon fontos, hogy sikeresen záruljanak eh, ezek a tárgyalások, és az Európai Unió érvényesíteni tudja érdekeit a Mercosur stratégiában. Köszönöm szépen, Tánok úr! Three um, minutes. Thank you much. Uh, Mr. Leffler over here. Köszönöm, eh, itt vagyok. Ön annyira jól beszél angolul, hogy eh, szinte honfitársamnak néztem, de aztán lehet, hogy mégsem az. Először is gratulálnék most találkozunk először, én Latin Amerika nagybarátja vagyok, és az ECR frakcióban ugyan se spanyol, se portugál nincs, mégis nagyon odafigyelünk Dél-Amerikára, és különösen Kuba, Kubára, valamint az emberi jogok helyzetére, illetve azok hiányára. Addig, amíg a Castro testvérek hatalmon vannak, én azt gondolom, hogy a rendszer nem nagyon változhat, de előbb-utóbb Kubának is meg kell változnia, javulnia. Ugyanúgy, ahogy a Maduro rezsim is Venezuelában meg kell majd, hogy változzon. E, másfelől viszont a geopolitikai fenyegetettségünk fényében, ugye az orosz terjeszkedés vágy, valamint Kína keménykedése, következtében fontos, hogy az EU összes tagállama, nem csak Spanyolország és Portugália, hanem Nagy-Britannia is, és hál' Istennek olyan külügyminiszterünk van William Hague személyében, aki, aki odafigyel Dél-Amerikára. Tehát fontos, hogy az európai országok is bilaterális és multilaterális szinten is fejleszték kapcsolataikat Dél-Amerikával. A TTIP lesz a következő nagy téma a következő parlament során. E, aztán azt is látjuk, hogy a csendes óceáni térség, e, Peru, Kolumbia, Chile, Chile és Mexikó is demokratizálódnak. Aztán van persze néhány olyan populistább, autoriterebb, kevésbé demokratikus kormány is, Eh, és aztán ugye ha keletre, eh, nyugatra megyünk a csendesi partvidéktől, látjuk, hogy eh, Japán is egy stabil demokrácia. Úgy gondolja-e, hogy eddig a térségig bezárólag, tehát Japánig, Dél-Amerikán keresztül, tehát hogyha nyugat fele nézünk, és nem pedig keletre, akkor a demokrácia egy nagy térsége van kialakulóban összességében? Lőzen asszony. Ja, vielen Dank, auch vielen Dank für die Köszönöm szépen a beszámolót is. Rövidre fognám. Csak röviden szeretném kifejezésre juttatni, hogy frakcióm nézőpontjából az EU ezen lépését a bilaterális együttműködési megállapodás megkötését, illetően Kubával igencsak üdvözöljük. Reméljük, hogy a politikai párbeszédről szóló tárgyalás révén, illetve az együttműködési megállapodás révén Mindezek a tárgyalások majd kölcsönös tiszteletben zajlanak, és Kuba szuverenitását tiszteletben tartják majd. Kuba valójában a világ egyetlen olyan országa, amelyel kapcsolatban az EU-nak van egy úgynevezett közös álláspontja, ez már önmagában speciális, Más országgal kapcsolatban nincs ilyen, tehát az emberi jogi helyzettől függetlenül, vagy a politikai irányultságtól függetlenül. A Kubával való kapcsolatok normalizálódása kívánatos, örvendetes lenne, hogyha a közös álláspontot a jövőben, e tekintetben meg lehetne szüntetni a jövőben. Kreisler Dorfer, úr következik. Köszönöm, elnök úr. Nos, Kubával ez egy végtelen játszma. 2000-ben már előrébb voltunk, aztán volt egy visszalépés, de Maria Vicsorek Zoll volt a fejlesztési miniszter Németországban akkoriban, volt egy olyan nyilatkozat, amit én nem tudtam megérteni, mikor visszalépés történt. Nos, a Castro fivérek vagy a rezsim még hatalmon van, addig nem lesznek változások amit a kubaiak nem szeretnek, az az, hogy kívülről, a parlamentből vagy a tagállamokból valamit rá akarunk kényszeríteni az országra, hogy mit kellene tenniük. Én a spanyolokra büszke vagyok. Itt sokkal többet és jobban tesznek, nem egykori gyarmatosítóként lépnek fel, ami Argentinát és többi országot illeti. Itt például a katonai rezsim púcsára is utalhatók. Elítéltük gyakorta ezeket az országokat, kettős mércével mértünk, atomerőművek, az ipar előnyeit vizsgáltuk, mindig kettős mércével mértünk, akár Kínát is említhetem, Kubával szigorúak vagyunk, Oroszországgal már óvatosabban járunk el, hogyha szankciókról beszélünk. Mindig az kiabál szankciók után, akiknek ez az adott szankció lehető legkevesebbe kerül. Most itt az a fő kérdés, hogy Kuba ügyében előre akarunk-e lépni, igen vagy nem, és meg kell néznünk, hogy mi a helyzet Venezuelában, illetve Kubában. Itt 62-re kell emlékeznem, amikor Hruscsov rakétákat akar telepíteni Kubába, és akkor háborús fenyegetés merült fel talán vissza kell egy kicsit tekintenünk a múltba, és a Mercosurt illetően kérdés, hogy valahogy is megállapodnak-e. Krisztina Kirchnerrel kapcsolatban vannak nagy problémák Argentinában. Ha tehát megkötjük a Mercosur megállapodást, akkor egyesek még kapcsolódhatnak hozzánk. Már nagyon régóta vitatkozunk erről a Mercosur szerződésről itt a parlamentben, de mindkét félnek hasznos kell, hogy ez legyen nem csupán az egyik oldalnak. Az, az utolsó öt másodpercemet pedig odaendegozom valakinek. Thank you, Chair, and thank you, honorable member. Köszönöm a képviselőknek a kérdéseit. Kezdjük el azzal, amit Tanak úr mondott, aki a nagy kép felől közelített a kis kép iránt. Egyébként én nem vagyok önnek honfitársad, és nagyon sokat éltem az ön hazájában. Bár a Cardiffi kiejtésemet elvesztettem valóban. De hogyha őszinték vagyunk magunkhoz, akkor azt látjuk, hogy a nyugati félteke országai, Észak, Közép és Dél-Amerika, azok az országok és országcsoportok, amelyekkel a társadalom képünkben leginkább megegyezünk. Egyetértünk abban, hogy egy társadalomnak hogyan kell kinéznie, és hogy mi kell, hogy legyen a hatalom, és a, az egyén között. Ezt, ez a történelem miatt van így, a kultúra és a nyelv miatt, de a tényleg figyelemre méltó fejlődés miatt is, amely jellemezte Latin Amerika majdnem egészét, a karibi szigetek különbség egy kicsit, vagy kivétel. Vannak ott ugyan pici kis demokráciák, szigetek, amelyek régóta demokráciák, de összességében elmondható, hogy a Latin Amerikában hatalmas fejlődést láttunk az utóbbi időben a demokratikus kormányzás irányába. És továbbra is az összképnél maradva el kell ismernünk azt is, hogy komoly kihívások is vannak még, hogy konszolidáljuk eh, ezt a haladást. Eh, a formális demokráciától még el kell jutni az elszámoltatható eh, képviseleti demokráciáig. A formális demokráciában ugye az történik, hogy valaki megnyer egy választást, és aztán azt csinál, amit akar a következő választásokig, de ez nem az a modell, amit mi szeretünk, ehm, és ez nem az a modell, amit eh, egyre több latinamerikai szeretne látni a saját hazájában, tehát eh, ez lehetőségeket ad a párbeszédre, eh, illetve az együttműködésre, valamint a tapasztalat cserére is egyfelől az Európai Unió, másfelől pedig a nyugati félteke országai között. Ez egy olyan párbeszéd, amit azóta is folytatunk. És nagy ambícióval folytatjuk ezt a párbeszédet, és azt remélem, hogy a kölcsönös bizalom is növekszik. az EU-Mexikó emberi jogi párbeszéd utolsó üléséről érkeztem éppen ide, ahol szintén nagyon komoly haladást értünk el az elmúlt években. E, kiindultunk mexikói oldalról egy defenzív e, szkepszistől, és e, a mexikói oldalt egy vonakodás jellemezte nem akartak nagyon kapcsolatba kerülni az NGO-kkal. Nagyon ambíciózus volt az a menetrend, nagyon sok önkritika jellemezte a párbeszédet, és végül is bevonták a civil társadalmat, amennyire csak lehetséges. Ez négy, néhány év alatt történt mindössze. És tudnék még egy sor más példát mondani. Tehát, ami az összképet illeti, én úgy gondolom, hogy jól állunk, és teljesíthetjük ezt a programunkat, együttműködve az összes partnerünkkel, Kanadától, Északon Kanadától, dél, délen Argentináig, vagy Chileig bezárólag vannak olyan országok, ahol lassabban haladnak a dolgok, ide tartozik Kuba is, de biztos vagyok abban, hogy ők is beletartoznak ebbe az összképbe, és azt gondolom, hogy sikerül majd eredményt elérni. Salafranca úr kérdésére válaszolva, nehéz lenne egy menetrendet felvázolni a kubai tárgyalásainkkal kapcsolatban. Az első kockán állunk még csak, és éppen adtunk nekik dátumokat, hogy mikor legyenek a következő tárgyalások. Ezekre a dátumokra épp tegnap kaptam nemleges választ. Nem taktikáról és nem játékról van szó a mi részünkről, várjuk a vállalható dátumokat, a lehetséges dátumokat. A mi célunk az, hogy minden második hónapban tartanánk egy formális találkozót, és közte esetleg informálisan is beszélnénk, beszélgetnénk. Nem tudom, hogy milyen gyors eredményt sikerül elérni, ez azon is múlik, hogy a kubaiak hogyan reagálnak arra a napirendre, arra a menetrendre, amit mi felvázolunk. Nyilvánvaló, hogy az EU részéről a menü tartalmazni fogja a demokráciát, az emberi jogokat, a kormányzás minőségét, illetve a tömegpusztító fegyverek eh, terjedésének megakadályozását, mint szokásos tételeket. Erre ők informálisan azt mondták, hogy egyik tétellel sincsen bajuk. Nyilván az ördög a részletekben rejlik, de az elvekben már megállapodtunk. Tudják, hogy az EU közös álláspontja továbbra is érvényes, és én nem tudok javasolni nekik, nem tudok ajánlani nekik semmilyen olyan jövőképet, eh, amely tartalmazza, hogy ez a közös álláspont eh, valamikor leépül vagy meg, megszűnik. A tagállamok a tanácsban egyhangúan döntöttek ezzel emellett a közös álláspont mellett, és ugyanilyen egyhangú döntésre van szükség arra, hogy ezt eh, a közös álláspontot megváltoztassák. De ettől a common position-től függetlenül akarunk tárgyalni a polgárok, a kubai hatóságokkal, persze figyelembe véve, hogy mi van ebben a közös álláspontban. Ami az ekvádori tárgyalásokat illeti, azok egyel könnyebbek, mert tudjuk, hogy mi lesz az eredmény. Az eredmény összességében a kolumbiai és perui megállapodásra fog hasonlítani. Ez nem egy új tárgyalás, Ecuador mindössze csak most lép bele újra ebbe a tárgyalásba, amit már a többi országgal letárgyaltunk. Le, Nyilván országra kell szabni, de ez az ország specifikum, ez viszonylag szűk kell, hogy legyen, mert ez az ország nem különbözik annyira az északi és a déli szomszédjától sem, tehát éppen ezért úgy gondoljuk, hogy abba a keretbe integrálható. Ami a beruházási kérdéseket illeti, nos, az továbbra is aggodalomra ad okot, erről az ekvádoriak tudnak. Az elmúlt hetekben visszafogottabbá vált a nyelvezet, és jobban elismerték azt, hogy megnyugtatásra van szükség az EU és az EU tagállamok irányába, valamint arról is beszéltek, hogy a védelem szintje nem lesz alacsonyabb a jelenlegi kétoldalú szerződésekhez képest. Tehát ezt mi eh, elfogadtuk, illetve akceptáltuk, és eh, nyilvánvalóan a megközelítésünk eh, erre is tekintettel lesz. Ami a Mercosur tárgyalásokat illeti, nagyon örülnék, hogyha képes lennék önöknek dátumokat mondani. Lehet, hogy a pénteki kereskedelmi tárgyalók találkozója után eh, erre képesek lennénk, mert ott fog majd eldőlni, hogy eh, a lényegi kérdésekről lehet-e tárgyalni. A jelzések jó irányba mutattak, ezek olyan jelzések, amelyek a Mercosur különböző tagállamaitól egyesével érkeztek, és hogyha egy közös ajánlatot gyúrunk ezekből össze, akkor persze az egyes nemzeti javaslatok közti ellentmondások az ambíció szintjét lejjebb vihetik. Nyilvánvalóan ez a Mercosur előtt egy kihívás. Nekik egy olyan ambíciózus megállapodásra kell törökedni, amely lehetővé teszi a tárgyalásokat velünk, illetve őket is megfelelően érinti. Mexikóval kapcsolatban a TTIP kapcsán elmondhatom, hogy az, hogy egyik féllel kap, tárgyalunk, az nem jelenti azt, hogy a másikkal nem juthatunk eredményre. Nyilvánvalóan egyes kompetenciákat egyszerre csak egy partnerrel tudunk megosztani, de ettől függetlenül Mexikóval és Csillével is haladnak előre és folytatódnak a tárgyalások. A csilei kormány elég sok időt vesztegetett a, mielőtt a tavalyi Santiagoi csúcs találkozó után megtette a maga javaslatait. Éppen ezért vagyunk lemaradva egy kicsit Chile ügyben Mexikóhoz képest. Az előkészítő munka eh, Mexikóval már egy ideje zajlik, és eh, én biztos vagyok abban, hogy amikor majd a tárgyalási mandátum elkészül, illetve amikor az útmutatásokat megkaptuk, eh, hogy hogyan tárgyaljunk a mexikóiakkal, akkor minden fél, minden résztvevője a tárgyalásoknak majd eh, ennek az elvégzett előkészítő munkának a fényében fog tudni gyorsabban eh, haladni a célok felé. utolsó megjegyzés Kubára vonatkozóan, de kitekintéssel a többi tárgyalásra is. Nem nagyon értek egyet azokkal, akik kettős mércéről beszélnek. A mércét azt az egyes tárgyaló partnereinkhez kell igazítani, és én ezt mondtam a bevezető szövegemben is a társadalmi, a társadalom képével kapcsolatos egyetértés, alapvető egyetértés ott van. És éppen ezért nyilván a célok is magasak. Azért, mert kihívásokat akarunk magunk elé állítani, és egymás elé állítani, hogy minél ambiciózusabb legyen a megállapodás. És én azt gondolom, hogy a lehető legjobb jelzést e, így tudjuk küldeni a partnereink felé, azok felé is, akikkel már tárgyalunk, és azok felé is, akikkel még nem kezdtük el a tárgyalásokat, azok felé, a, a, a, amely, akik, mint partnerek e, nehéz helyzetben vannak, nehéz időket élnek, és itt Venezuelára, Venezuelára gondolok, de e, a Mercosur tárgyalások fényében látni lehet, hogy mi az ambíciónk, és mit várunk el e, a Mercosur partnerektől. Tehát e, ezek a tárgyalások túlmutatnak azokon a, a, a konkrét kereteken, amelyek között zajlanak, és én azt gondolom, hogy a hitelességünk és az ambíciónk fenntartását szolgálják. Köszönöm. Köszönöm szépen. Remélem, hogy ön is tisztában vele, hogy szeretnénk a jövőben is kapcsolatot tartani önnel. Nagy az érdeklődés az ön által vezetett tárgyalások iránt Kuba speciális eset. Meglátjuk, hogy hova vezetnek a tárgyalások. Köszönöm szépen, hogy eljött. Uh, I would like to announce that uh, the next item Szeretném bejelenteni, hogy a következő napi rendi pontunkat, amely Stefano Manservizi úrral folytatott eszmecsere, ő az ankarai EU delegáció ugyanan kinevezett vezetője, zárt ajtók mögött tartjuk. Úgyhogy kérem, hogy aki erre jogosult, az maradjon, aki pedig nem, az hagyja el a termet. Néhány percet hagyok erre, hogy mindenki elhagyja a termet, akinek nincsen engedélye vagy jogosultsága arra, hogy a zárt ajtók mögött tartott megbeszélésen részt vegyen. Yes.